parlament mindig is eh, hangoztatni fogja az Erbajdzsán felé is a, ezen értékek fontosságát. Köszönöm. Köszönjük, köszönjük szépen Almúnia biztos úrnak. A következő állásfoglalás indítványt nyújtották be. Az ECR, az SND, azaz a szocialisták frakciója, a néppárt és az ALDE nyújtották be ezeket. A vitát lezárom, és a az után fogunk szavazni erről. A nők helyzet Afganisztánban és Pakisztánban a következő napi rendi pontunk. Először is a szerzők kapják meg a szót, Tenok úr kezdi a sort két percben. Köszönöm, elnök úr. A pakisztáni nők és afganisztáni nők helyzete továbbra is súlyos. Az emberi sértések áldozatai nők, és ez szinte napirenden van a két országban sajnos. És a hatóságok is eltűrik Pakisztánban a becsületgyilkosságok jelenségével kell foglalkozni, akkor már a keményebben föl kéne lépni ezen bűncselekmény típus ellen, hogy nem maradjon büntetlen. A csonkítás, a nők csonkítása és napi gyakorlat Pakisztánban, ezeket a bűncselekményeket is ki kell vizsgálni Pakisztánban. Afganisztánban van a legnagyobb, második, a világ második legmagasabb anyai halálozás aránya, többet kell tenni az anyák és a szülőnök egészségéért. A sária jog Pakisztán és Afganisztán egyes részében megengedi a terhes nő kivégzését. Ezt is el kell ítélni a lehető legsúlyosabb formában, és ez az ENSZ emberjogi nyilatkozat ellen is, ez is van. A technikai Európai Uniós segélyek ellenére a nők továbbra is nagyon nehézen férnek hozzá az alapoktatáshoz, a mélyen gyökerező kulturális előítéletek miatt. Garanciák kellenek ahhoz, hogy a nők jogai érvényesüljenek, ám ezeket nem tartják be, és például a bíróságok és a parlament tagjai nagyon kis számban nők. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell, betartható megoldást kell találni, mielőtt az NATO, ISAF erők véglegesen kivonnak Afganisztánból 2014-ben. A Bonni konferencia tárgyalásai bátorítóak lehetnek, úgy gondoljuk, hogy ez, valamint az országok hatósága lépéseket, lépések, az Európai Bizottság kell még jobban segítse a nők jogainak érvényesítés érdekében ebben a két országban. Köszönjük szépen Tenno kollégának. Geringer, de Ödenberg nője a szó egy percre hihetetlenek tűnik, hogy a 21. században még mindig vannak olyan országok, ahol megakadályozzák, hogy a nők részt vegyenek a társadalom a gazdaság életében. Afganisztánban és Pakisztánban a nőket a társadalom perifériájára szorítják, megakadályozzák, hogy kibontakoztassák a tehetségüket, üldözik őket, bántják őket. A nők minden tevékenységét naponta megakadályozzák. A tálib eh, rezsim összeomlása óta Afganisztánban javult a helyzet. Pakisztánban azonban romlott annak eh, köszönhetően, hogy nagyon diszkriminatív szabályok vannak eh, hatályban, a vallásos érzületek, érzelmek védelmét szolgálva. Mind a két ország nemzeti jogszabályainak az átalakításával az első lépés az lenne, hogy biztosítani kell a személyes kibontakozáshoz fűződő jogok, de azután a nők biztonságát az iskolában, az oktatásban. Az EU támogatásokat ad ezeknek az országoknak, ezért nem elég a rezignáltság, hanem ezen az országok követni, kö, kell, hogy kövessék az EU ajánlásait. Köszönöm Romero de Éva, kettő percben. A Afganisztán foglalkozó 2001-es konferencia után, amely a partneri viszony alapjait levetette a nemzetközi közösség és Afganisztán között, ezt követően valóban előrelépések születtek a nők szempontjából is. A kormány szerint 4 millió lány jár iskolába, jelentős számban az egyetemi hallgatók is nők, és 25% a parlamenti képviselőknek nő Afganisztánban. Ugyanakkor törékenyek ezek az eredmények, és látnunk kell, hogy a nők közötti írás tudatlanság és az anyák aránya a világon a legrosszabbak között van. Továbbra is házasságon belül az erőszak áldozatai, embercsempészet, e, e, e, házassági erőszak, kényszerházasságok áldozatai a nők. A sok esetben megengedik azt, hogy a bűncselekményet egy nő átadásával fizessenek a családnak, valamint a nők megcsonkítása és megkövezése a talibán és más csoportok részéről továbbra is napi gyakorlat. Az afgán nők, egyre, az afgán nők, akik közszerepet vállalnak, egyre többször támadás áldozatai. Ezért kérjük az afgán biztonsági erőket, nem csak arra, hogy felépenek a lázadásokkal szemben, a grillákkal szemben, hanem közösség garanciákat nyújtsanak a nők és gyermekek megvédésére. Emlékezzünk arra, hogy a nők a, a különféle biztonsági indikátorok révén a nők helyzetét is mérnie kell. Pakisztánban is hasonló helyzetet kell elítélnünk, Különösen az aggasztó, hogy egyes régiókban a hatóságok nagyon hatósonnan lépnek föl, mint, mint Afganisztánban. Ezért kérjük, hogy Pakisztánban a hatóság a 1973-as alkotmány emberjogi garanciáját vezessék bele, be ismét, amelyeket felfüggesztettek a katonai pucsot követően a 70-es években, és amely tiltotta a nemek közötti egyenlőtlenség bármely formáját. Köszönöm Romevei Rueda kollégának, most Murphy képviselőtársam kapja meg a szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Tíz éve történt, hogy a nő jogok problémáját ürügyként használták fel, hogy háborút indítsanak el Afganisztánnal szemben. Nos, azóta sem javult jelentősen a nők helyzete. 13 százalék az írás aránya a nők körében, nagyon kicsi a, a középiskolai végzettségű nők aránya, kicsit magasabb, mint korábban, de továbbra is nagyon alacsony. 60-80 százaléka a házasságoknak kényszerházasság, 85% a nőknek házasságon belül erőszakról panaszkodik. A világon a legveszélyesebb helye a nőknek Afganisztán. Elképesztő szabályok érvényesek. Egy nő eset hoznám, hoznám fel, akit a unokatestvére fér, barátja erőszakot, meg kiskor, kiskorúan kellett szülnie, majd börtönbe zárták, 12 éve ítélték, régiben szabadult szerencsésen. A afganisztáni börtönökben rengeteg ilyen sorsú nő szenved a csapatokat vissza kell vonni Afganisztánba, az aktivistáknak kell belépni, a női jogi szervezeteknek, hogy demokratikus használnak a Afganisztánban, és nem a hadsereg kell, hogy ellássa ezt a feladatot. Köszönöm szépen, Mörfi úr, Préda képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Afganisztánnal és Pakisztánnal kapcsolatban azt látjuk, mind a két ország esetében, hogy vannak pozitív fejlemények is. Így például Afganisztánban nők most már magas tisztségeket is betölthetnek, korábban, akiket megerőszakoltak, és emiatt börtönbe is csuktak, azoknak megkegyelmeztek. Elfogadtak egy törvényt, vagy több törvényt is a nők védelmében, csökkennek a nők elleni támadások, ez pozitívum. De mind a két országban továbbra is nagyon súlyos tendenciák is megfigyelhetők. Afganisztánban is nagyon elterjedt a családon belüli erőszak, ugyanígy Pakisztánban is ez a helyzet. Afganisztánban még mindig megköveznek nőket, mert eh, állítólag bizonyos eh, társadalmi normákat sértettek meg. Pakisztánban az úgynevezett eh, gyilkosság áldozatául is nagyon sok nő esik ilyen gyilkosságok áldozatául, ezt el kell ítélnünk. Köszönöm, most másfél percben Nikolai képviselőasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez az állásfoglalási indítvány két olyan országgal foglalkozik, ahol azért eltérő a helyzet a nőkkel kapcsolatban. Mégis közös elemei is vannak az indítványnak és a két országnak is. Drámai a helyzet a nemek közötti egyenlőség tekintetében. Nagyon sok erőszakos cselekményt követnek el nőkkel szemben, vagy nők ellen. Látunk kell azonban, hogy Afganisztánban azért látszik némi javulás, legalábbis ami a jogalkotást illeti. Az új afgán alkotmány eh, most már leszögezi az esélyegyenlőség elvét, 2009-ben eh, megszületett a családon belüli erőszakot elítélő törvény, és azt hiszem, hogy a nők képviselete részvétele is javult de hát ezt el kell ismernünk, hogy ne, még nehezebb lesz a helyzet, miután kivonják a nyugati csapatokat Afganisztánból. És ilyen körülmények között lehet, hogy amit az elmúlt években megnyertünk, az megint el fog veszni ezért az Európai Unió az együttműködési programjait javi, javítani fog kényszerülni. Köszönjük szépen Nikolaj kolléganőnek. A frakciók nevében Következnek a felszólalók, Posszelt úr következik egy percben. Elnök úr, mindkét ország nagyon különböző, annak ellenére, hogy szomszédos országokról van szó. Azonban sokkal nagyobbak a különbségek az országokon belül is. Pakisztánban még jobb a helyzet, mint Afganisztánban. Mindkét országban vannak olyan régiók és törzsi területek, ahol a nők továbbra sem járhatnak iskolába, nem fordulhatnak orvoshoz. Ezek a hatalmas különbségek az országokon belül csak úgy szüntethetők meg, hogyha reformokat hajtanak végre, ideológiával nem segítünk rajtuk. Úgy gondolom, Afganisztánban azért vallottunk kudarcot, mert úgy gondoltuk, hogy egy etlen ugrással több évezred, egy évezredes fejlődést tehetünk meg. Ez Európában sem lehetséges, nemhogy ezen a területen. Ezek az országok a maguk módján fejlődnek, ezt meg kell értenünk. Türelmesnek kell lennünk velük, és folyamatosan támogatni kell őket. Nem tudjuk egyetlen gomnyomásra megváltoztatni ezeket a társadalmakat, azok felépítését. Elnök, köszönöm szépen. Szeniszín kolléganő következik egy percben. Köszönöm elnök úr a szót. A Reuters hírei szerint Afganisztán az első a nők jogának megsértésében a világ rangsorban. Egy szomorú rangsorban harmadik helyet szerezte meg Pakisztán. Teljesen nyugodtan lehet megsérteni a nők jogait, meggyilkolni őket becsületgyilkosság örve alatt. Az uralkodó vallás megfosztja a nőket alapjogaiktól az Afganisztánban börtönben levő nők fele úgynevezett morális áldozat, bűnök elkövetője, állítólagos házasságtörés és egyéb erkölcsi bűnökkel ülnek börtönben. Jelentős számban megerőszélik a nőket, pszichológiai nyomás alá helyezik őket. A, az afganisztáni nők helyzete nem, hogy nem javult, romlott az elfogadott törvények ö, nem érvényesülnek. Föl kell szólnunk ez ellen. Köszönjük szépen. Jolent kolléganő következik egy percben. Leider nicht erschienen. Úgy tűnik, nincs itt. Berzsie asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek. Ismét csak a pakisztáni és afganisztáni nők helyzetét kell bérelnünk. Elhangzott már, ezek olyan országok, amelyek vezetnek a statisztikákban, ami a nők elleni erőszakot illeti, nemi erőszak, becsületgyilkosságok, és így tovább. Az előttem szólók már említették ezeket a jogsértéseket. Azt gondolom, hogy az afganisztáni katonai bevetés semmit nem változtatott a nők helyzetén, és a külföldi ö, haderő kivonása sem fog változtatni a helyzeten, de egy dolog biztos, nyomást kell gyakorolnunk ezen országokra annak érdekében, hogy jogi értelemben pozitív előrelépés történjen. Partnerségi megállapodásaink vannak ezekkel az országokkal, ezeket ki kellene használnunk az ottani lakosság és az ottani nők érdekeinek védelmében, az emberi jogok és a demokrácia védelmében. Le kell vonnunk a múlt tanulságait, főként a Magreb régióban komolyan kell vennünk az emberi jogokat és a demokráciát, az ezekre vonatkozó záradékokat. Köszönöm szépen, Verzsie kolléganőnek mondja az elnök, Páska kolléga következik másfél percre. Pán komisár, postavenie žien v iszlamských krajín... Tisztelt biztos úr, a nők helyzete az iszlám országokban nagyon bonyolult, és tovább bonyolítják a helyzetet a eh, vallási hagyományok, különösen távoli, félreső, vidékeken, ahol katonai csoportok gyakorolják a hatalmat. Sok hagyománya van ezeknek az erőszakos cselekményeknek is. Meg kell próbálni a lakosságot a modernebb élet előnyeiről meggyőzni, és fontos lenne, hogy a nők önmagukat is meg tudják védeni a családon belüli erőszak ellen, a védekezenek a megaláztatások ellen humanitárius segítséget kell nyújtani a nőknek, és az meg kell, hogy szűnjön az az állandó nyomás, amit az állami hatóságok is gyakorolnak a nőkre. Az állami hatóságok eh, a stabil kormányzást kellene, hogy megtestesítsék, eh, meg kell szabadulniuk ezektől a középkori és inhumánus gyakorlatoktól. Köszönöm szépen. Eh, másfél perce volt képviselőt úrnak. Most meghallgatjuk a frakció képviselőit, Korola asszonyt először. Köszönöm, elnök úr! A fizikai és mentális erőszak nagyon elterjedt Afganisztánban és Pakisztánban. Nagyon jól értjük, hogy sokszor ez összekeveredik az iszlám joggal, a sariával, és hogyha házasságtörésre kerül sor, akkor a, esetleg ilyen a megvádolt nőt egyszerű bűnözőnek tekintik. Ez pedig az emberi jogok sárba típrása. Nagyon kevés olyan nő van, aki a társadalomban a ranglétra magas fokai erre eljutott ezekben az országokban, de vannak olyan területek, ahol előnyöket is élveznek a nők. Így például designer üzleteket, boltokat nyithatnak, tehát van előrelépés Afganisztánban, de arra lenne szükség, hogy biztosítsuk azt, hogy ezek a nőknek biztosított jogok minden az ország minden területén érvényesüljenek. Az emberi jogi helyzet kell, hogy javuljon. köszönöm. Akkor ha hogy Krecu asszonyt illeti a szó. Köszönöm, elnök úr. Ahogy képviselőtársaim is rámutattak, én is mondhatom, hogy némi javulás tapasztalható Afganisztánban, ám riasztó. Azért, hogy alapvetően uh, ugyanolyan a helyzet a nőknek, mint tíz évvel ezelőtt, mint amikor Hamid Karzai kormánya először elfoglalta a helyét. A, a anyák halálozása, a szülőnök halálozása arányai ijesztőek fundamentalista bíróságok működnek, anyák, lányok gyakran áltámadás áldozatai, azok a lányok, akik iskolába mennek. A nő képviselete a közigazgatás intézményeiben nem elégséges. A nők kényszerházasságok, erőszak áldozatai, diszkrimináció áldozatai a rendőrség és a hatóságok részéről szombat este Pakisztánban bombarobbant egy lányiskolában. Ez is rámutat arra, hogy abban az országban sem éppen rózsás a nők helyzete. Az Európai Unió partneri viszonyokat próbál képteni ezekkel az országokkal, de ezek a, brutál, ez a, brutál, a nők brutál, jognak brutális megsértése nem teszi ezt lehetővé, annak ezért fel kell engedjük a hangunkat. Köszönjük szépen! Tunund Hohenstein grófnő következik. Köszönöm. Köszönöm Szeptember elején a nemzetközi közösség afgáni hatóságokkal találkozott. Itt Afganisztán kötelezettséget vállalt az emberi jogok betartására vonatkozóan, illetve arra, hogy ezeket beépíti alkotmányába, a nők és a férfiak jogai, jogait egyenlőként határozva meg. Ezt az Európai Unió üdvözölte, ezt az afgán vállalást. 2014-re tervezve, amikor is kivonulnak a nyugati csapatok Afganisztánból és az ország teljes, visszanyeri teljes függetlenségért ügyei intézésében. Nos, ezen dátum fényében kötelező érvény számunkra, hogy figyelmek kísérjük az előrelépéseket, ezt ne lehessen visszacsinálni, és nem engedhető meg, hogy a talibán visszatérjen, és a nők helyzete olyan rossz legyen, mint volt. Az Európai Unió ebben az ügyben teljes erővel kell, hogy támogasson minden erőfeszítést. Köszönjük szépen Tónut Hohenstein kolléganőnek. Most a spontán felszólalások következnek. Gomes asszony kapja meg a szót. Uh, Elnök úr, sosem felejtem el. 2008-ban azt a nőt, akit meglátogattam Irakban, akit megégett, égési sebeket kell elszenvedjen, mert elszökött az őt elnyomó családjától, és a rendőrség üldözte őt, megkínozták. A talibán elűzése óta tudom, hogy javult a helyzet, de továbbra is hatalmas kockázatok érzékelhetőek. A talibánnal való tárgyalások megindulása révén is ezért kötelező az Európai Unió követelje meg, hogy a nők ügye ott legyen a tárgyalóasztalon, és számon kérhető legyenek, legyenek Afganisztán nemzetközi vállalásai, a hatóságok viselkedése is. Pakisztánban pedig nem elégséges az, hogy kineveznek nőket külügyminiszteri posztra és más jól látható posztokra, hanem az elképesztő civilizátlan törvények és jogsértések gyakorlatát kell megakadályozni, megszüntetni Pakisztánban. Ezt követelnünk kell ebben az állásfoglalásban, hogy az emberi jogok betartásának számon kérhetőségét kell őrenyőznünk az EU és Pakisztán közötti együttműködési megállapítás keretei között is. Köszönöm szépen, Gomes asszony. Tavares kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Afganisztánban és Pakisztánban, ahogyan hallottuk, a nemzetközi geopolitika legrosszabb jellemzői összpontosulnak, hogyha ezeket az országokat a nagyhatalmak már nem tudják a saját érdekeik számára kihasználni, akkor már nem érdekesek számukra, egyszerűen dobják őket, és ekkor újra törzsi viszonyok uralkodnak el, ezt láthatjuk Afganisztánban is. Az Egyesült Államok megállapította, hogy Afganisztánban a katonai erőfeszítések nem elegendőek, nem nyújtanak megoldást. Hát ezt korábban is tudtuk, hogy ez nem lesz megoldás. Most azonban fontos, hogy legyen egy átmenet. Ezt az átmenetet azonban a talibán bevonásával akarják elérni, ez azt jelenti, hogy visszalépésekre kell számítani, főként ami a nők helyzetét illeti. Gondoljunk a kényszerházasságokra, a nők ellen elkövetett csoportos erőszak, különböző becsületbeli ügyek miatt. Meg kell szavaznunk ezt az állásfoglalat, de követelnünk kell, hogy az Európai Unió nyomon kövesse ezeket az eredményeket. Köszönöm szépen Tavares kollégának. Répo kolléga zárja spontán felszólalásokat. Köszönöm szépen. A nők helyzete Afganisztánban és Pakisztánban nagyon nehéz és aggodalomra ad okot. Bondban tíz évvel ezelőtt volt egy konferencia, és a nemzetközi közösség akkor kezdte felépíteni az afgán demokratikus kezdeményezéseket, de azóta is rengeteg erőszakos cselekményt követnek el nők ellen Afganisztánban, és nagyon ritkán lépnek fel ezzel a rendőrség vagy más hatóságok. A e, talibán megdöntése óta, az új alkotmány elfogadása óta járhatnak ugyan iskolába a lányok, de nagyon sok a hiányosság, az egészségügyi ellátás és más területen is. A nőknek részt kell venniük a demokratikus nyitott társadalom felépítésében. Nem lehet a lakosság több mint felét egyszerűen ignorálni, úgy tenni, mintha nem lennének. Pakisztánban sem jobb semmivel a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Répó kollega. végén most szokás szerint Almonia biztosnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is. a kapcsolatban. A Bonni konferencia alkalmával, az utóbbi Bonni konferencia alkalmával az EU nemzetközi közösséggel együttesen rámutatott ismét arra meg, milyen fontosságot tulajdonít a nők jogainak fenntartásához. Ashton alelnök asszony, valamint Hillary Clinton külügyminiszter asszony az afgán nők csoportjával találkozott a konferencia kezdetén. Nagyon ösztönző volt ez mindannyiuk számára ez a találkozó. Az EU támogatja a megbékülés folyamatát, ám továbbra is rendkívül fontos az, hogy garantáljuk, sőt, bővítsük azokat az előrelépéseket, amelyeket Afganisztán tett az emberi jogok, és különösen a nők jogai tekintetében 2001 óta. Az afgán nők helyzete ebben, ebben a társadalom akkor továbbra is nagyon gyakran elégtelen. Az afgán kormány együttesen az Európai Unió felhívja a figyelmet erre, világosan téve ezt nyilvános deklarációk révén is, például ezért februárjában a, a, a nők menekült szállásával kapcsolatban, illetve a múlt júliusi tanácsi konklúziókban, majd novemberben ismét a tanács kinyilvánította ezt a jogsegélyszolgálat a nők számára, akik családon belüli erőszak áldozatai az EU segítségnyújtásának fontos eleme. Szélesebb körű reformokat is e, e, követelnünk kell az EU, az afgán bírósági és rendvédelmi szervektől. Támogatnunk kell azokat az afgán erőfeszítéseket, amelyeket a kabuli folyamatban tesznek ez irányban. Pakisztán kapcsán a nők jogainak elősegítése prioritás az Európai Unió számára, és a tagállamok is fellépnek Pakisztán, Pakisztánnal szemben ezzel kapcsolatban. A pakisztáni kormány lépései látván az EU és a tagállamok is a hatos alkalmazott tárgyalások során tudnak nyomást gyakorolni, olyan intézkedéseket elősegítve és kérve, amelyek a nők jogait erősítik és a bíróságok gyakorlatát javítják velük szemben. A pakisztáni nőket ér, érő erőszak az egyik legsúlyosabb kérdés, amelyen foglalkoznunk kell ezeken a fórumokon. Az Európai Unió politikai párbeszéd révén veti fel ezeket a kérdéseket, és a nők jogait általában a pakisztáni féllel. A cél az, hogy eredményesen hajtsák végre az ENSZ minden diszkrimináció tiltásra vonatkozó határozatát, amelyet Pakisztán is aláírt. Rövid távon pedig az Európai Unió támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek azon jogszabályok végrehajtását szolgálják, melyek tiltják a nők elleni erőszak minden formáját, és amely az erőszak áldozatainak támogatást és védelmet nyújt. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a biztos úrnak. Összesen hét állásfoglalási indítványt nyújtottak be a frakciók, a vitát ezzel lezárjuk, és a következő vita után szavazunk.